szövegeket is megtalálhatják az érdeklődők, nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet én módon jóváhagyottnak tekintjük. Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai azt mondták nekem, hogy Elizabeth Lane asszony február 6-i hatája idén Phil Benyon által kerül helyettesítés. Üdvözöljük az új kollégát, esetleg itt van a teremben. Arra emlékeztetnék, hogy a 3 per 2-es eljárási szabályzati Benjen úr itt van? Hol van? Merre van? Benjen úr, üdvözöljük szeretettel itt a tisztelt házunkban. A 3 per 2-es első szabályzati cikk értemében emlékeztetek arra, hogy az Európai Parlament minden képviselője minden ülésen részt vesz, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, vagy ahol meg nem kérdőjelezik mandátumának jogosultságát. Um, ugye előzetesen a képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincsen összeférhetetlenségre utaló tevékenysége, vagy nem tölt be olyan tisztet. Azon kívül szeretném elmondani, hogy Kort Lechner úr azt közölte velem, az Európai Parlament tagjaként 2012. március 17-ével lemond. Az Európai Parlament jóvá hagyja ezt, és a négyes cikk értelmében megállapítja, hogy 2012. március 17-ével egy ülés ürül, megörül. Az Európai Parlament képviselőnek etikai kódex